megszűnik július 16-ától. Tájékoztatom Önöket, hogy a hármas szabály hármas négyes bekezdés alapján a jogi bizottság 2010. július 5-i ülésén megvizsgálta a következő személyek eh, anyagát, Kovács Béla úrét, aki 2010. május 31-től lenne parlamenti képviselő, Gál Perc Ildikó anyagát, Keith Taylor anyagát, ő 2010. június 2-től lennének képviselők, Hartong és Mulder urak anyagát 2010. június 22-től. Kérem a házat, hogy erősítse meg őket parlamenti képviselői mandátumukban. Nincs ellenvetés, tehát ez a megerősítés megtörtént. A következő